Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhető, van ellenvetés, ha nincsen, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A GOL e frakció